függ, illetve a tanácstól. Merkel kancellár asszony is emlékeztetett erre a múlt héten, tehát ne már maradjunk itt le. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Ezzel lezárjuk a vitát, a szavazás holnap lesz délben. Most pedig a következő napi rendi pont. A Földközi Tengeri Általános Halászati Bizottságról szóló Rivelini jelentés. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Rivelini kollégának. Grazie, Presidente. La presente... Köszönöm, elnök úr. Az említett rendelet tervezet azt tartalmazza, hogy különböző előterjesztéseket kell átültetni a gyakorlatba, amelyeket az állandó bizottság készített. Itt mindenek előtt az egyszerűsítés lenne a lényeg. Mindedig az volt a helyzet, hogy a GCFM ajánlásait csak átmenetileg ültették át a közösségi jogba, például a halászati becslésekbe évenként, most viszont egy stabilabb jogszabályt kell bevezetnünk, és jobban be kell építeni, integrálni kell a közösségi jogba. Ezúttal a közösség egyetlen jogi aktusáról beszélünk, ahogy hogyan tudjuk a, az ajánlásokat becsatornázni a GFCM tartalmi részébe, és hogyan tudjuk jobban figyelembe venni a technikai jellegű intézkedéseket. Itt a rendelet tervezetben a, egy sor eszközt is felsorolnak, amelyeket korlát, amelyekre korlátozások vonatkoznak, bizonyos fogási módszerekről és eszközökről beszélünk, és vannak az arany makrélára vonatkozó külön előírások az eszközöket illetően, ezen túlmenően pedig a javaslat foglalkozik a minimális szembőséggel is, és a 16 cikk pedig előírja a háló, a földközi tengeren szereplő hálókat, a 17. cikk pedig a kotruháló és vonóhálós halászat tilalmával foglalkozik ezer méternél nagyobb mélységben. Az ellenőrzési intézkedések természetesen ilyen körülmények rendkívül fontosak, különböző listák születtek, arra nézve, hogy hogyan kezeljük a 15 méternél hosszabb hajókat, a zászlót, hogy milyen zászló alatt hajózik, illetve a 18. cikk foglalkozik az engedélyek kiadásával, a halászati engedélyekről van, természetesen van szó, illetőleg harmadik országok halászhaira vonatkozó kiködési és kirakodási, átrakodási lehetőségek, ez a 21. cikk, illetőleg ezen túlmenően adott esetben tagállamok megtilthatják a kikötő használatot harmadik ország hajója számára, amennyiben ez a hajó nem a GFCM szerződőfelének lobogója alatt közlekedik, és a 23. cikk pedig külön kitér a az kiadásra. aztán van a negyedik cím foglalkozik az együttműködésre és a tájékoztatással, a tagállamok egy, a, együttműködését szabályozza a főtitkárral, ez a 21. cikk, vagy az ügyvezető titkárral, per természetesen bizonyos statisztikai szolgáltatásra vonatkozó előírások vannak itt benne, ilyenek például a hajó lajstromszáma, a bruttó a lóerőm, stb. Ami az ötödik címet illeti, ezek az árórendelkezések, itt az Európai Bizottság az, az EUMS 292. cikke értelmében a nem lényegi rendelkezéseket felhatalmazás önalapuló jogi aktusok révén kívánja kezelni és módosítani természetesen. Ha még kaphatok további két percet, akkor még ki is tudnám egészíteni az eddig elmondottakat. Nagyon sajnálom, nem. A két, ha most felhasználjuk, akkor a végén nem jut két perc önnek. Akkor most felhasználom a két percemet. Szeretném megállapítani azt is, hogy a GFCM szerződő feleinek kötelessége, hogy teljes mértékben átültessék az egyeztetett intézkedéseket, Arról van tehát szá, hogy a, szó, hogy a meghozott intézkedéseket nemzetközi keretek között kell alkalmazni, közösségi szinten idevágó jogszabályokat kell alkotni, és az együttdöntési eljárás alkalmazása, a procedúra hosszúsága miatt nem igazán alkalmas ilyen esetekre nézve, ugyanis a 28. cikk rendelkezéseit, ha szem előtt tartjuk, akkor látjuk, hogy a gyors cselekvésre van szükség. A GFCM éves közgyűlését is figyelembe kell vennünk, ott munkacsoportokban dolgoznak egyébként, ezeket átviszük a tanácsba, minden esetre az Európai Unió nem képes arra, hogy a közösségi jog ilyen jellegű átültetését határidőre elvégezze. Mindenképpen azt ahhoz vezethet, hogy a nemzetközi kötelességek sérülnek az Európai Unió részéről, ami a hitelességet veszélyezteti, ami a GFCM keretei között folyó munkát, illetve meg úgy általában a nemzetközi halászati szervezeteket itt tehát a gyorsított döntéshozatalal az EU nagyon komolyan profitál ebből a lehetőségből. Az a baj, hogy eddig apróságokkal túl sokat foglalkoztak, és nem igazán foglalkoztak a témákkal. Emellett szeretném még elmondani, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében védő intézkedésekre is lehetőséget kell adni, meg kell nézni, hogy a két társ jogalkotó hogyan képes ezzel élni, és az Európai Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén tényleg képes-e átültetni a megállapodásokat, hiszen a bizottság feladata lesz az. Még egy másodpercet kérek, a 28. cikk külön foglalkozik ezzel, itt szerepelnek az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, és óriási szereppel bírnak ezek, vagyis azt kell, hogy mondjam, hogy végleges eredményekre kell törekednünk itt. Gondolok például arra az eljárásra, amit a De Bruyne jelentésben használtunk, ahol szóba kerültek eh, a kettelésről tartott állatok kereskedelmi célú mozgásra vonatkozó állategészségügyi követelmények, Egyéb iránt pedig a kék, a kék tonhalra vonatkozó jelentés megszületett. Köszönöm. I fully expect... Teljes mértékben elvárom azt, hogy egy nagy pénze, egy nagy képet helyezzen ki rólam az irodájába. Tudok önnek küldeni egyet, amiatt, amit ma lehetettem. Damanáki asszony. Hát én nem fogok önre kirakni képet, tisztelt elnök úr, és hogy inkább rövid leszek pont emiatt. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani Riberini úrnak a jelentéséért, és szeretném elmondani azt, hogy nagyon örülök annak, hogy azt láthatom, hogy támogatják a Halászati Szabizottságban ezt, illetve a parlament is támogatja ennek a nagyon fontos jelentésnek a lényegét. Egyetértek Ribellini úr átfogó bevezetőjével, és egyetértek azzal is, hogy a számos intézkedés, amelyet a GFCM fogalmatosított, az nagyon fontos ahhoz, hogy hatékonyan lépjünk fel a vízi erőforrások mellett. Ezt meg kell tennünk, mert a földközi tenger térségének erre szükség van, és meg kell tennünk ezt, hogyha szeretnénk a biodiverzitást eh, biztosítani a földközi tenger térségében, és hogy azt szeretnénk, hogyha a földközi tenger ne váljon egy halott eh, tengerré. Hadd eh, utaljak arra, hogy az első cím az egy intézményi kérdés, ahogy önök is tudják, a GFCM az Európai Unió számára kötelező érvényű lesz, és a szerződések szempontjából a tagállamok számára is kötelező lesz ez. Tehát az időbeli végrehajtás rendkívül fontos ahhoz, hogy ezt a nemzetközi intézkedést közvetlenül alkalmazhatóvá tegyük EU szinten is, és biztosítani kell a jogi biztonságot is itt. Tisztelt parlamenti képviselők! El kell kerüljük azt, hogy a GFCM intézkedések végrehajtása a Sisyphus mitusz új megvalósulása legyen. Az intézkedések, amelyeket a GFCM-ben elfogadtunk, ezeknek a végrehajtása függőben van ezen rendelt elfogadása miatt. Hamarosan a GFCM új intézkedéseket fog elfogadni, amelyet ugyancsak végre ha kell ha majd hajtani az EU-n belül, egy meghatározott határidőn belül. Tehát ezt a gyakorlatot újra és újra végre kell majd hajtani. Ezért hiszek abban, hogy az Európai Bizottságnak delegált hatásköröket kell kapnia minden új intézkedés végrehajtása kapcsán az európai jogszabályokat illetően. Úgy gondolom, hogy ezekkel a delegált hatáskörökkel el lehet kerülni azokat a kockázatokat, hogy nem lesz időbeli végrehajtás. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk. Persze ez nem azt jelenti, hogy megkerüljük az Európai Parlament illetékességi körét, de mindenképpen időbeli végrehajtásra van szükség. Úgy vélem, hogy ez elintézkedés az nem lesz lehetséges. Ezért örülök annak, hogy az intézmények egyetettenek ebben a fontos kérdésben, és úgy gondolom, hogy a késledelem nem tenné lehetővé azt, hogy a nemzetközi kötelezettségünknek eleget tegyünk, és az alásná hitelességünket a nemzetközi halászati szervezetekben. Ugyanakkor, hölgyeim és uraim, hiszek abban, hogy el kell fogadnunk gyorsan ezt a rendeletet, és ezért üdvözlöm az Európai Parlament álláspontját. Remélem, hogy a további hasonló lépések lehetővé teszik számunkra azt, hogy nem blokkoljuk a tárgyalásokat, és meggyorsítsuk a végrehajtást. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a leghatékonyabb módon hajtsuk végre az, ezeket az intézkedéseket a regionális halászati szervezetek segítségével. Meg kell néznünk a lehető legjobb megoldásokat, és megkérem Önöket arra, hogy Önök is csatlakozzanak az erőfeszítéseinkhez. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Ribedini úrnak a jelentéseit, illetve a halászati szabadságnak is, a nagyon jó munkájukért ezen nagyon fontos kérdésben köszönöm. Thank you, thank you Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig az, hogy bocsánat, Kadek kolléga. Elnök úr, szeretném elmondani, hogy itt Strasbourgban vagyunk. Biztos asszony, kedves kollégák, köszönöm szépen Rivelini úrnak a jelentését, és köszönöm szépen a tanácsra és a a 2009 óta folytatott tárgyalásait. Miután hatába lépett az és fel lett függeszve ez a megállapodás, és azt gondolom, hogy a bizottság által elfogadott az általános halászati megállapodás első olvasatban elfogadásra került. A GFCM megállapodás az Európai Unió dél-európai öblében bizonyos halászati korlátozások bevezetéséről szól. Ez a jelentés nagyon fontos, hiszen meghatározza a mediterrán halászati zónákat. Például nagyon fontos a Fekete-tengerben, a Mediterrán, mondtam, a Fekete-tengerben kiszabott szabályok, megvan, hogy 2000 méternyi mélységig lehet halázni. Azt gondolom, hogy meg kell határozni, tehát nagyon fontos a szembőség meghatározása, 40 mm például, vagy pedig valóban a hajó tulajdonosának valóban 50 mm-es szembőségű hálót lehet használnia 40 mm-rel szemben. A jelentéstevő azt mondja, hogy aktualizálni kell a hatályban lévő rendelkezést, tisztázni kell a parlament álláspontját ezzel kapcsolatban, ahogy a biztos azt is említette. A biztos bizottságnak 2012. január, június 30-ig egy jelentést kell készítenie, amely alapján módosításokat kell majd eszközölni. Remélem, hogy ez a jelentés a szöveg második olvasata előtt rendelkezésre áll. Köszönöm szépen, Narszénész kolléga. Boli, kire Prodre, Epitrope Köszönöm szépen, elnök úr Damanaki asszony. A földközi tenger térsége bolygón kis részét teszi ki, egy százalékát teszi ki a föld vizeinek, de mégis nagyon gazdag a fajokban, 84 százalékban van itt jelen a biodiverzitás. A 60 százaléka a földközi tenger térségében van a halászati szektorunknak, azonban a ez a terület ki van téve a túlhalászásnak, tehát a biológiai határait kezdi elérni ez a térség. Mi ennek az oka? A tény az, hogy ez idáig a közös halászati politika kudarcot vallott, nem tudtunk közös döntéseket végrehajtani, és ez annak is köszönhető, hogy úgy hoztunk döntéseket, hogy nem vettük figyelembe a tudományos tényeket, megpróbáltuk bizonyos érdekeknek megfelelni. Néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság megpróbált megoldani a földközi tenger ezen problémáját. Sajnálatos módon nem csak arról van szó, hogy mit tesznek az EU tagállamok, vagy hogy hogyan bánunk ezzel a problémával. A földközi tengeri ö, térség problémája akadályozza a többi ö, résztvevő munkáját, és ha nem lépünk fel együttesen, akkor a közös értékeink sérülnek itt. Az első olvasatban már foglalkoztunk ezzel. Sajnálom azt, hogy a tanács nincs jelen. A tanácsnak meg kell értenie azt, hogy a Lisszaboni szerződést végre kell hajtani, és eh, az Európai Parlament jogát gyakorolni kell, hogy bevonják ebbe a döntéshozatalba, és el kell fogadni az elegált eh, aktusokat. Ueda. Romeva a kolléga. Köszönöm szépen az elmúlt évtized, amely ennek a megállapodásnak a végrehajtását illeti, a földközi tengeri halászat szabályokkal csak is megerősíti a kettős mércét, amivel mérjük a halászati szabályokat a földközi tengerben. Ennek eredménye egy krónikus státuszkó, amely a nem megfelelő menedzsment eredménye. Ha a földközi tengeri régió minden érintettje, a halászok, a kormányok összefognak, és elfogadják, hogy közös szabványokat, normákat kell nyomon követni, csak akkor tudunk a múlttal szakítani. Sem a földközi, tengeri, tengeri ökórendszerek, sem a halászok, sem a társadalom engedheti meg magának, hogy a közös halászati politika kudarcot valljon. Az európai halászati politika ez igazából nem, tehát nem, egyszerűen nem tartják be. Négy aspektus kell kiemelni az új halászati megállapodásban vagy politikában. Ez azt jelenti, hogy a, a konzervációs politika új és teljesen működő rendszer kell legyen, amely valóban a fölközi-tengeri halászat kezelését irányozza elő. Ugyanazokat a normákat kell bevezetni, mint például amely az Atlanti óceánra vonatkozik. Fox úr, egy percre. Én azzal kezdeném, hogy megköszönöm Demeneki biztos asszonynak, hiszen nemrégiben azt mondta, hogy véget vet ennek a borzalmas gyakorlatnak. Amikor a halálományok csökkennek, és amikor emberek a bolygón nem tudnak minden nap enni, egyszerűen botrányos, hogy megöljük a halat, visszadobjuk a tengerbe, hogy aztán legyen a silályoknak és a rákoknak élelmük. Remélem, hogy ezt a becstelen gyakorlatot mielőbb beállít, megszüntetik. Ehhez a nemrégi biztos asszony által bevezetett közleményt üdvözlöm a GFCM-re vonatko vonatkozó ajánlásokat, kiváltképpen ami a halászati eszközöket, a minimális szembőség meghatározás nagyon fontos a Fekete-tengeren és a Föközi-tengeren. Nagyon fontos, hogy a vontató és a vonóháló nem használható. Azt hiszem, a kotróháló és a vonóháló nem használható. Az európai dem, konzervatívok támogatják ezt, és örülök, hogy ezt a fajta gyakorlatot ön elkívánja törölni. Köszönöm szépen. Wajza úr. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowna... Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt biztos asszony. Ez a mai vita arra mutat rá, hogy egy dolgot alá kell húznunk mi bennünket vesz egyedül körül számos kontinens, és ez meghatározza az országaink kultúráját, és visszahatással van a harmadik államokra is. És ez meghatározza a halászat helyzetét az európai közösségben is. Látnunk kell, hogy ez kihatással van a járművekre, az eszközökre is, ezeket fokozottabban kell ellenőrizni. Mindenképpen úgy értékelnünk kell ezt a helyzetet, és támogatnunk kell. Köszönöm szépen Rivellini kollégának, hogy elkészítette ezt a jelentést. Teljesen egyértelművé teszi azt, hogy megfelelően kell kiaknázni a mediterrán kincseit. Köszönöm szépen, Millána kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Azt gondolom, hogy... Con questo provvedimento avvian una fase... Nos, ezek a kérdések, amelyek a földközi tengerrel kapcsolatosak, ezek tulajdonképpen rendkívül égetőek, és sokkal fontosabbak annál, ahogy ezt eddig gondoltuk. Gondoljunk csak arra, milyen kihatásai voltak a 2006-os kutatásoknak. Gondoljunk arra, hogy eh, milyen határai vannak azonban ennek a rendeletnek. Néha az a benyomása az embernek, hogy ha Európa megteszi az első lépést, akkor a többiek majd követik. De úgy gondolom, hogy a stratégia szempontjából ennek valóban van jelentősége, hiszen nagyon fontos, hogy ezeket eh, a kérdéseket mind végig gondoljuk. Revelini kollégával teljes mértékben egyetértek, és hálával tartozunk neki ezért a dokumentumért, de mégis meggyőződésem, hogy meg kellene próbáljunk első olvasatban legalább a 28-as cikk értelmezése alapján véglegesen ellátnunk, hiszen pontosan ha azt mondjuk, hogy rendben van, ez egy meghatalmazáson alapuló jogi aktus, akkor nagyon fontos, hogy ne legyen a tanács részéről ellenállás. Ebben az esetben pedig nagyon fontos, hogy a parlament ne csak arra gondoljon, amely a halfajtákkal és a fajták sokféleségével van szó, van kapcsolatban, hanem alapvetően a halászok jövőjét tartsa szem előtt. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy elsősorban az együttdöntési eljárást kellene éppen ezért előtérbe helyeznünk. A meghatalmazáson alapuló jogi aktus az rendben van, de, azok a nemz- de a nemzetközi megállapodásokat a parlamenten belül szintén érvényesteni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy támogathatom a jelentést. Én mindenféleképpen megszavazom majd a plenárison. 1948-ban, amikor ez a bizottság létrejött, akkor is támogattam. Ugyanis ezzel tulajdonképpen a halak visszadobásának nagyon szégyeletes gyakorlatának vethetünk véget. Másodszorban pedig a mediterránium és a Fekete-tenger problémájára rátérve. Ezek akvikultúrájukban, eh, természeti paradicsomoknak tekinthetők. És ez a jelentés minden fontos elemet összefoglal. A természetvédelmet, a monitorozást, a marketing, a gazdálkodás kérdését, és ezek rendkívül fontosak a mezőgazdaság és a mezőgazdasági termékek szempontjából. Itt a különböző vonalakat most összefűzzük ebben a jelentésben. Számos szabály, jogszabály létezett már, de most egy értelmes, észszerű, átfogó csomagba vonjuk ezeket össze. És itt elsősorban az átláthatóság, az egyszerűség valósul majd meg, ami mindenki számára érthetővé teszi a helyzetet. A jelentés elfoglalása elfogadása tulajdonképpen egy egyszerűsített keretet jelent majd a földközi tengeri térség, illetve a fekete tenger térsége szám, számára. Most a CatchDI keretében három hozzászólást hallgatunk meg. Matéra asszony kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, én egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy egyszerűsíteni kell a halászati szabályokat egy olyan rendelet révén, amely felkarolja a halászati biztos által előterjesztett szempontokat. Én hiszek a közös halászati politikában, de abban is hiszek, hogy a tengeri kiárattal rendelkező országok szempontjából egyfajta egyensúlynak kell érvényesülnie, megőrizve az ökórendszereket. Tehát itt külön figyelembe kell venni a helyi közösségek érdekeit is. A rendelet szerintem egyértelműen leszögezi, hogy hogyan tudjuk a közös halászati politika területén, különösen a földközi tengeri térségben felhasználni a befolyásunkat, különös tekintettel arra, hogy a természeti környezet tehát érő hatások komolyan befolyásolják a halászati közösségeket. Olaszország derogációt kér két halfajta halászatának tilalma alól, ezek ugyanis nagy halászatok számára fő termékek. Szeretném felhívni minden képviselő figyelmét a 27 tagállamból, illetve a bizottság figyelmét is, hogy vizsgáljuk meg azt a lehetőséget, hogy ezt az eszközt talán rugalmasabbá lehetne tenni, hiszen gondoskodnunk kell a helyi közösségek túléléséről is. Fantasztikus volt, pontosan 1 perc, 36 másodperc volt a hozzászólása. A következő, eh, Patron Nevis úr. One minute. Egy percben. Elnök úr, biztos asszony. A rendelet tervezett célja az, hogy egyetlen egy dokumentumba fűzze össze azokat az ajánlásokat, amelyeket az általános halászati bizottsága földközi tenger számára, a földközi térség számára meghozott, az ottani minden aktív szereplő számára. Nagyon üdvözlöm ezt a munkát. A földközi tenger ökológiai állapotának javítása a fő célkitűzés a CPGM a földközi tengeri eh, térség fenntartható fejlődését kívánjuk. Egy számos, eh, egy eh, sor halászati források és egyéb intézkedések meghozatalával. Ezek mellett kötelezte el magát a Földközi Tenger Térségbeli Bizottság. A, az illegális halászat elleni fellépés a legnagyobb kihívás ennek a munkának a keretében. A, a tanács és a parlament rendeletének általános előírása igen pozitív, Fontos azonban, hogy az együttműködés, kommunikáció és információs csere minden lépését ellenőrizzük. Nem csak a közösségi hajók, közösségi zászlók alatt hajózó hajók, hanem egyéb zászlók alatt, felségjelzés alatti hajók munkájánál is fontos az ellenőrzés. Ezzel a jogi aktussal nagyon jó intézkedéseket fogunk kutyára indítani, és éppen ezért fontos, hogy a végrehajtások is megfelelő legyen. A halászatban résztvevő minden flotta azonos bánásmódot igényel. Ferreira úr. Elnök úr, szeretném, hogyha most a rendelettervezet egyetlen egy szempontjára figyelnénk, a legfontosabbra, és amelyet, sem, amelyet sajnos nem tudunk elfogadni. Nem arról van szó, hogy a többoldalú együttműködés mennyire fontos a tengeri források megtartásánál, épp ellenkezőleg. Ennek a javaslatnak az a célja, hogy a bizottság jogkörébe a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok elrendelését a tagállamok szuverenitásához tartozó kérdésekben elrendelje. Ez a kérdés rendkívüli. A szuverenitás különösen akkor, amikor egy harmadik állam, adott esetben egy jelölt tagország támadja meg e, az érintett országok vizeinek a függetlenségét például. Minden tagállam természetes joga az, hogy vizeinek természetes természeti kincseit kiaknázza. Ezt a jogot a tagállamok élvezni, élvezik, és élvezni kell, hogy tudják. Éppen ezért ez a javaslat úgy gondolom, nagyon fontos, hogy tartalmazza azt is, hogy a korlátozzák a meghatalmazásos jogi aktusok jogkörét. Köszönöm szépen, a biztos asszonynak adom meg a szót. I would like to thank everybody. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a felszólalásokért. Két apró észrevételt szeretnék tenni, elnök úr. Egyetértek azokkal a tisztelt képviselőkkel, akik aláhúzták, hogy hatékony végrehajtásra van szükség a földközi tengerek kapcsolatos rendelet alkalmazásában. A rendelet egészen rövid idő óta lépett hatályba. Úgy gondolom, hogy adhatunk még egy esély némi mozgásteret. Tehát úgy gondolom, hogy ezt most nem szabad módosítani, sem derogációt kérni. Meglehetősen rugalmas a derogáció, már eleve nagymértékű rugalmasságot tartalmaz, úgy fogalmaznék. Tehát a tagállamoknak követniük kell a szabályokat, hogyha a derogációt szeretnének a rendelethez képest. A második észrevételem, amire valóban szükségünk van, és egyetértek azokkal a tagállamokkal, akik ezt megemlítették, a földközi tenger térségében az egyéb tengeri térségekhez hasonló szabályokra van szükség. A földközi tenger kérdéseit szabályozni kell. Tehát a közös halászati politika reformja keretében lépésenként kell haladnunk hogy a földközi tenger térsége Európa többi tengeréhez hasonló szabályozást nyerjen. Utolsó észrevételként, elnök úr, a bizottság elképzelése arról, hogy felhatalmazás alapján nemzetközi szervezetekkel eljárjon, amelyekben részt veszünk. Ennek semmi köze a tagállamok szuverenitásához, éppen ellenkezőleg. Tehát arra szeretnénk lehetőséget kapni, hogy elősegítsük a joganyag átültetését az európai jogba. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Denemeki biztos asszony. Lezárom a vitát, és holnap 12-kor következik a szavazás ebben a témában. Most pedig az Európai Unió és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás témára térünk át.